teszünk annak érdekében, hogy Jean Monnet ideálját, Jean Monnet elképzeléseit megvalósítsuk. Európát békében és szolidaritásban építsük tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság elnökének, Barozó elnöknek. Ribérai Castro kolléga kapja meg a szót ügyrendi kérdésben. Köszönöm szépen, elnök úr.